Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Welkom. Kedves kollégák, kellemes délután kívánok mindenkinek, és üdvözlöm Önöket az utolsó Költségvetés és Költségvetés Ellenőrzési Bizottsági Ülésen a nyári szabadságot megelőzően. Első alelnöke vagyok az ellenőrzési, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban van, és az a kétes megtiszteltetésért, hogy én elnökölhetek ezen az ülésen, tekintettel arra, hogy elnökünket Nápoly polgármesterévé válaszolták, és nem került helyettesítésre. Remélem, hogy ez is meg fog történni szeptemberben. Először is elnézést kell kérnem a Költségvetési Bizottság elnök részéről, mert nem tud itt lenni. Az első része az ülésünknek az egy vegyes ülése lesz a Költségvetés és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, és két alelnököt terveztünk, de a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság részéről én veszem át a dolgokat. Van egy együttes ülésünk egészen 16 óráig, hogy a pénzügyi rendeletről tárgyaljunk. A két jelentéstevő, Develini úr és Gressle asszony. Az első pont, ahogy ez szokott lenni, a napirend elfogadása. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért a napirenddel. Igen, valóban, köszönöm, tökéletes. Ezt követően a Kokobu információs lapon megvannak a mai nap munkanyelvei, és kérném a költségvetési ellenőrzési kollégákat, hogy ellenőrizzék, hogy elhozták-e a kártyájukat, mert van két szavazás, amit elektronikusan fogunk megoldani. Továbbá webstreaming is van, azaz, hogy az interneten követhető az ülés. Hogyha a mikrofont használják, akkor nagyon jól fognak majd látszani a képen. A harmadik pontja az ülésünknek, elnézést kérünk a költségvetési kollégáktól, az elfogadása a korábbi bizottsági ülések jegyzőkönyvének az elfogadása. Azt javaslom, hogy akkor tegyünk úgy, ahogy szoktunk, hogyha az ülés végéig nem érkezik észrevétel, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Audi kollega, tisztelt elnök úr, Szeretnék egy nagyon személyes reakciót tenni. Ezen a héten az állam és kormányfők aláírták az erről vezetre vonatkozóan az alkot egy olyan állandó pénzügyi stabilitási mechanizmusnak a létrehozásáról szóló okmányt, ezt én most ismertem meg, Nincs benne semmiféle rendelkezés költségvetési ellenőrzésre vonatkozóan. Ebben a megállapodásban nincsen politikai és parlamenti ellenőrzésre vonatkozó intézkedés sincs, csak egy magánauditor szerepe van beiktatva. Én nagyon ismerem a magánauditorokat, hogy mennyire hozzáértők, de vagy egy nemzeti számvevőszék, vagy egy európai számvevőszék, vagy egy parlamenti ellenőrzés lenne szerintem szükséges. A parlament parlamentnek minden demokráciában az a feladata, hogy a végrehajtóknak az ellenőrzését elvégezze. Itt, 6, itt 7-800 milliárd euróról van szó, és se számvevőszék, se parlament, se nemzeti parlament, senki nem fogja ellenőrizni. Én ezt a kormányközi döntést nagyon nem megfelelőnek tartom. hallhatta Audi úr, hogy a kollégák is egyetértenek önnek. Ugyanezzel a ponttal kapcsolatban két szót? Igen, elnök úr. Egy megjegyzést szeretnék tenni, jelenleg új átláthatósági jogszabályok vannak a lobby területén, a parlament részéről kerültek ezek kidolgozásra, és nagyon kedvezőnek tartom ezt. Itt a szakbizottságban volt egy meghallgatás az informátorokról, és ezen informátor vita során egy új elképzelés következett, keletkezett, mely szerint a mi szakbizottságunknak egy európai szervezetek egységes alapszabálya tárgyában kellene vitát folytatnia, illetve új átláthatósági szabályokat létrehozni, hogy tiszta jogi alapot teremtsünk. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az észrevételt, akkor azt javasolnám önöknek, hogy ezt jegyezzük fel, és tárgyaljunk erről a koordinárokkal, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk egy nyomonkövetést biztosítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek Audi úrral. A nagy kérdés az az, hogy mit tudunk tenni ezzel, ez ellen meg kell -e a jogi szolgálathoz kell -e fordulni, a parlament jogi szolgálatához, hogy mondjanak egy véleményt erről a kérdésről, és akkor a következő ülésünkön a véleményről tudnánk tárgyalni, és megbeszélhetnénk azt, hogy a parlament mit tud tenni, milyen jogköre van elnök. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a nagyon konstruktív javaslatot. Rivellini úr ugyanebben a témában? Elnök úr, egy másik észrevételt szeretnék tenni. Az Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság egy nagyon fontos bizottság. Ezen hetekben, hónapokban rendkívül fontos témákon dolgozunk a parlament szempontjából. Éppen ezért furcsának tartom, hogy De Magistris kolléga, aki most már több mint két hónapja megválasztott polgármester még mindig nem, lom, nem mondott le európai parlamenti képviselői tisztségéről. Június végén még ellátta a Kokobu szakbizottság elnöki tisztjét. Kérem tehát, elnök úr, hogy vizsgálja meg alaposan ezt a kérdést, és kérje volt kollégánkat, hogy végre döntse el, ismétlem, végre dönts el, hogy mit is akar csinálni az életben, hiszen nem lehet két lovat megülni egyszerre, éppen ezért a szakbizottságunk, amelyet ön elnököl jelenleg, és ezért köszönetet mondok, nem működhet tovább ilyen módon. Köszönöm. Eh, eh, Köszönöm szépen, Rivellini kollega, feljegyeztük az észrevételét. A liberális frakción belül úgy tudom, hogy maximálisan eljárnak, hogy ez az ügy mielőbb rendezésre kerüljön, és eh, bízom benne, hogy itten tisztázódni fognak a dolgok a következő ülésére a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szeptemberi ülésére, és akkor így a munkánkat normális módon tudjuk majd folytatni. Ami pedig a jegyzőkönyvet illeti, Mulder úr kérte, hogy forduljunk a véleményé, kérjük ki a jogi szolgálat véleményét, amennyiben a kollégák egyetértenek ezzel, akkor szeretném eldönteni, hogy az Európai Parlament jogi szolgálatához fordulunk-e véleményre. Gresszel asszony egyetért? Pontosan. Itt van tehát az az európai mechanizmus, és az EU költségvetés az első 60 milliárd eurót garantálja. És az első 60 milliárd eurót illetően érdekelne, hogy hol tartunk a számadatokat illetően, és hogyan lesz egyáltalán mobilizálva ez a pénzösszeg. A költségvetési főigazgató úr talán felvilágosítással tudna szolgálni a e tekintetben. Köszönöm. De, er is een directe vraag aan de commissie. Uh... Itt egy közvetlen kérdést intéztek a bizottsághoz. Megadhatom azt, szót, hogy válaszoljon Gressle asszony kérdésére, Tavern úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsenek itt a számok, de két különböző dologról beszélünk. A 60 milliárd, amit Gressle asszony említett, ezekre az összes információ megvan a számlákban lévő mm, feljegyzésekben, ezt holnap, holnap után aláírjuk, és meg lesz. Míg a pénzmozgások is egész addig, amíg én aláírom, azok is megvannak a számlákhoz kapcsolódó szövegmagyarázatokban, tehát meg lesznek az információik. Ez természetesen nem ugyanaz, amit Audi úr mondott, a 60 milliárdra van költségvetési garancia, amit Audi asszony Audi úr mond, az egy más kérdés, az kormányközi megállapodás, és ottan nem szeretném ezzel egyébként lebecsülni Audi úrnak a hozzászólását, de ez így el van rendezve. Lassen. Deswegen... Az egyikük teszi, a másik pedig nem hagy, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy fogal, foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudunk ez a 60 milliárd euróhoz jutni, tehát érdekelne, hogy ebből a 60 milliárdból eddig mennyit tettek a garanciába, tehát egészen egyszerűen érdekelne a jellegi helyzet, mégpedig 2011. június 13-án. Köszönöm. Euh, Nincsenek mobilizálva más módon, csak olyan intézkedésekkel, amiket úgy neveznek, hogy back-to-back. -back. Tehát ezekkel hitelfelvételek és hitelnyújtások történtek, kivéve Írországot, ahol 2011-ig van egy mars, egy mozgástér. A költségvetést csak akkor hívják le, hogyha fizetésképtelenség következik be. Tehát ezek a műveletek tulajdonképpen nem veszik igénybe a költségvetést, de ez egy olyan vita, ami nagyon hamar komplexé válik, és ezért ezt mindenképpen a dokumentumok alapján kell elvégezni, amiből önök tájékozódhatnak megfelelően, és utána tehetnek fel kérdést. Ezt nagyon hamarosan megtehetjük. Köszönöm. Goed, ik neem nota van het, uh, Rendben, mondja az elnök, akkor Tavernónak a javaslatát eh, feljegyezzük, hogy fogunk kapni egy dokumentumot, és szeptember elején a nyári szabadság után ezzel fog, és eh, foglalkozunk az anyaggal. Tehát akkor a napirend elfogadása már így gyakorlatilag egy kicsit eh, egyéb ponttá vált. Nem tudom, vannak-e egyéb kérdéseik ezzel kapcsolatban? Jó, akkor rátérünk a negyedik napirendi pontra, a pénzügyi szabályzatra a Gressle asszony és Rivellini úr a két érdek érintett. Eredetileg úgy akartuk, hogy az összes módosító indítványban szavazást tartunk. A bonyolultság miatt többen kérték, illetve hogy vannak dolgok, amiket még tisztázni kell, azt kérték, hogy halasszuk el a szavazást, és a szavazás majd szeptemberben lesz valamikor. Van egy kis gondunk e percben, nem találtunk megfelelő időpontot, olyan időpontot, amikor a két jelentéstevő egyszerre jelen tudna lenni. Tehát itt még keressük az időpontot, minden esetre szeptemberben erről az ügyről szavazni fogunk. Akkor most van egy kis vitára lehetség, lehetőségünk, úgyhogy először is a társjelentéstevőknek adnám meg a szót, ha kívánják, ha nem, akkor pedig a kollégák tehetnek észrevételeket. Revelini úr, öné a szó. Köszönöm elnök úr, hogyha megengedi, Ma szeretnék elgondolkodni a pénzügyi eszközökön. A költségvetés rendeleten belül azt hiszem, hogy a pénzügyi eszközök az egyik legfontosabb és legérdekesebb témát képviselik, azt illetően is, ami most történik ezekben az órákban, napokban, az öreg kontinensen Európában. Az Európai Bizottság javaslata különösen két cikre vonatkozik, mégpedig a 130-as és a 131-esre, és a végrehajtási rendeletekben a 39.3-tól a 39.5-ig terjedő cikkek ezek. Azt hiszem, hogy fontos világosan elgondolkodnunk a pénzügyi eszközökön. Mik is ezek a pénzügyi eszközök? A 130-as cikk tisztázza végre ezt a kérdést. Ezek pénzügyi támogatási intézkedések az európai költségvetés terhére, egy stratégiai célkitűzés elérése érdekében, egyes eszközöknek, mint kölcsönök, garanciák, beruházások, vagy részvény, részvételek, vagy egyéb eszközöknek köszönhetően, kockázati eszközöknek köszönhetően, amelyek esetleg társulnak támogatásokhoz. A pénzügyi eszközök nagyon sok esetben több éves programokban helyezkednek el, és hogy forrásokhoz jusson, a bizottság európai kötvényeket, úgynevezett projektbondokat kíván kibocsájtani. A bizottság javasolja, hogy különösen az Európai Beruházási Bank foglalkozzon ezekkel a beruházásokkal amely a szerződés 308-as és 309-es cikke értelmében specifikus misszióval rendelkezik, mint intézmény, amelynek ezzel a területtel foglalkoznia kell. az Európai Beruházási Bank tehát pályázatokat írhat ki, és felhívásokat intézhet arra, hogy benyújtsanak javaslatokat a szubvenciók elnyerésére. Úgy gondoltuk, hogy elfogadható ez a megközelítés, de azt hiszem, hogy a bizottságnak kötelessége további pontosításokkal élni. Különösen azt a nagy problémát illetően, amely szerepel a bizottság javaslatában, mégpedig az, hogy az Európai Beruházási Bank átruházhatja ezt a végrehajtást egy kirendeltségére, anélkül, hogy a parlamentet bevonná be a folyamatba. Az Európai Beruházási Bank ugyanakkor teljes mértékben független. Hogyha ezt elfogadnánk, akkor az ellenőrzési mechanizmusok már nem lennének a parlament kezében hanem a felhatalmazások és keretegyezmények keretében határoznák ezeket meg. A 39-es cikk, C cikke első és második bekezdésében szerepel ez. Tehát parlamentként nekünk viszont erőteljesen meg kell erősítenünk az intézkedéseket, egyrésztről kérnünk kell azt, hogy észszerűsítsék az Európai Uniós jogszabályokat, amelyek alkalmazandók a tagállamokra, oly módon, hogy nem teremtünk ellentmondást a költségvetés végrehajtása között a tagállamok, illetve az Európai Unió részéről. Másrésztről biztosítanunk kell, hogy a parlamentnek megfelelő szerepe legyen a végrehajtásban, annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a politikai prioritások elérését. Harmadsorban nem szabad csak az Európai Beruházási Bank kizárólagos kezelésére bízni ezt a területet a szerződésben elfoglalt státusra ellenére. Garantálni kell, hogy a felhatalmazások a jövőben egy specifikus jogi alapon jöjjenek létre. Ötöt sorban meg kell tartani a bizottság felelősségét a költségvetés végrehajtására vonatkozóan. Végezetül Ezekben a napokban találkoztam az Európai Beruházási Bank, illetve más pénzintézetek, mint például a kölcsön és letéti kassa képviselőivel, és azt hiszem, hogy a költségvetési rendeletben, valamint a pénzügyi eszközökre vonatkozó specifikus fejezetben meg kell próbálnunk egyes módosításokat eszközölni. Mint például azt, hogy ne legyen privilegizált viszont csupán az Európai Beruházási Bankkal, hanem próbáljuk jobban bevonni a betét, letéti és kölcsönkasszákat, amelyek gyakran fellépéseik során jobb feltételeket biztosítanak, mint az Európai Beruházási Bank, és így módon el kell kezdenünk beilleszteni a pénzügyi eszközök közé a privilegizált viszonyt a tagállamok politikai intézményeivel, például a régiók politikai intézményeivel. Ez egy olyan folyamat, amelyet úgy tehetünk meg, hogy éppen a költségvetési rendelet pénzügyi eszközeitől indulunk el. Köszönöm. Elnök úr, velem a kollégák kérdéseit. Dank u, mevrouw Grisle als co-rapporteur. Gressle asszony. Köszönöm szépen. Kérem a szocialista kollégákat is köszönetet mondok nekik, ami a pénzügyi eszközöket illeti, illetve az átruházott jogi aktusokat szeretném Rivellini kollégát kiegészíteni. Jó magam is úgy találom, hogy itt most a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részt át kell dolgozni. Tudom, hogy a kollégák esetében mindig felmerült, hogy ezt állandóan átdolgozzuk. Két héttel ezelőtt volt egy néppárti meghallgatás a költségvetési és a regionális beli kollégák, és nagyon sok újdonságot tudtam meg. A most, mostanáig a pénzügyi eszközök attól szenvez, szenvedtek, hogy kevéssé használták ki őket, mert nagyon sokszínűek voltak, mindenkinek megvolt a saját maga modellje, és az megnehezíti az áttekintést és az ellenőrzést. Az is világos, hogy nagyon csekély a felhasználás, például a Jeremy-nél, vagy a Jessica-nál, kettő vagy kettő és három ez az arány. Ez nagyon kevés, és éppen ezért el kell gondolkodnunk, hogy mit is tegyünk. A Jeremy-nél a földrajzi egyensúlyt, ha megnézzük, Franciaország mögött a második legeredményesebb ország Olaszország, mert Rivellini úrnak gratuláltam a szicíliai kampányhoz, hiszen nagyon sokat vették ott igénybe ezt az eszközt, tehát meg kell néznünk, hogy eddig mi történt a pénzügyi eszközökkel, de nem tudunk erről sok mindent, és nem is fogunk megtudni, mert a bizottság közleménye csak ősszel érkezik, és az eddigi jogalapok nem tartalmaznak beszámolási kötelezettséget a bizottság számára. Az IBD és a bizottság is jelen volt ezen a meghallgatáson, valamint a szemvevőszék, ez nagyon sokat segített. Nagyon sok kérdést kell még feltennünk, például azt, hogy tulajdonképpen ki a pénz tulajdonosa, a pénzügyi eszközökön érkező pénz esetében, mi történik, hogyha visszakerül a pénz, mindenki ö, visszakap most pénzeket ebből az eszközből, nem tudom, hogy ez jó ötlete. Aztán mi történik a pénzügyi eszközökkel, amelyek a többéves pénzügyi keret határait átlépik, erre, kapcsoló, erre vonatkozóan szabályokat kell meghatározni, aztán a kedvezményezett, az alapkedvezményezettje. Elég az, hogy azt mondom, hogy a pénz pénzt hoz, és aztán a kiadásos projekteket kell ezzel finanszírozni. Kérdés tehát, hogy ki lehet az alapok végső kezdeményezetje, és itt újra felvetődik a kérdés, hogy mi történik ezekkel az alapokkal. Ha megnézem, hogy 2010-ben mi történt a pénzügyi eszközökkel, azt hiszem, hogy nagyon jól tesszük, hogyha intenzíven foglalkozunk az ezzel összefüggő kérdésekkel. De nem tudom, hogy a bizottság got kérhetjük-e még ezeknek a dolgoknak az átdolgozására. Mindig tudom, hogy ennek mi az eredménye, hiszen állandóan ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozunk, mondhatjuk azt, hogy a tárgyalások során megpróbálunk egy-két dolgot előkészíteni, de amit a szemvevőszék elmondott tapasztalatairól a pénzügyi eszközökkel a 2010-es évben. Azt hiszem, hogy jelenleg még nem készültünk fel optimálisan, de hogyha ezeket nem aktualizáljuk, akkor kérem, hogy ne húzzunk még ki dolgokat innen, az adminisztrációs költségekről is tudnunk kell, beszámolásra van szükség, beszámolási kötelezettségre a parlament felé, Tudnunk kell, hogy a leverage alatt mit értünk, hogyha jövedelmezőséget vizsgáljuk, megpróbáltunk már néhány dolgot megtenni, de azt hiszem, hogy a mai nézőpontból ezek még nem kielégítőek, ez a pénzügyi eszközökre vonatkozó rész. Aztán van itt egy kompromisszus módosító, a 56-os oldaltól kezdődően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról szóló új javaslatok ezek. Ezt eh, egy táblázat tartalmazza, itt a különböző dokumentumok szerepelnek, a Common Understanding, a jogi szakbizottságban erről már tárgyaltak, és azt mondták nekem, hogy a common understanding a plenárisra is soha nem került. Ez a parlamenti munkának nem része, hogyha valaki átolvassa ezt a common understandinget, akkor nem is tudja, hogy hol kezdje, mert egyes dolgokat ez nem is szabályoz, Ezeket a problémákat nekünk viszont szabályoznunk kell a jogi aktusokban. Itt a szabályok alkotásának átruházásáról van szó. Itt tehát eljárásra van szükség, hogyha problémák merülnek fel, és mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a felhatalmazási jogi aktusok legyenek a költségvetési rendelet esetében, hiszen ez fontos. Biztosítanunk kell tehát, hogy felhatalmazási jogi aktusaink legyenek. Itt tehát az eredeti álláspontunkat képviseljük, ez a tárgyalási pozíciónk, illetve ettől egy kicsit elmozdultunk. Hogyha továbbra is elmozdulunk, akkor már nem kell tárgyalnunk, a Lisszaboni szerződés követelményeit komolyan kell vennünk, tehát fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a lényeges és mi nem az. Megpróbáltuk a lényeges dolgokat felvenni a költségvetési rendeletbe, a nem lényegeseket, pedig szintén ö, ö, úgy kezelni, hogy a bizottságnak ö, javaslunk egy eljárást, hogy hogyan bánjunk ezekkel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal, hogy biztosítani tudjuk, hogy mindenképpen ezek kerülnek majd alkalmazásra. Számunkra fontos valamit kínálni az eljárást illetően, hogy a parlamentnek legyen megfelelő tárgyalási alapja a bizottsággal és a tanácssal. Az átcsoportosítások esetében utalnék arra, hogy a bizottság módosításai a költségvetési rendeletben túlmennek azon, amit 2009-ben, amiben megállapodtunk 2009-ben, ezek átfogó változások, amelyek számomra a költségvetési eljárás egyes részét okafogyottá teszik. Tehát mi megpróbáltunk a bizottság felé elmozdulni, főleg a nyelvi kérdésben, de minden esetre biztosítjuk, hogy 100 millió eurót ne lehessen ide-oda tologatni a különböző kifizet, költségvetési sorok között. Tehát megpróbáltuk a nagyon egymástól nagyon messze álló álláspontokat a frakciók között közelíteni egymáshoz, Fontos, hogy a költségvetés eljárást ne vigyük ad abszurdum. Tehát azt javaslom, hogy 7 éves költségvetési terveket készítsünk, amikor a költségvetés végrehajtásáról van szó, hogyha erre súlyt helyezünk. Kompromisszumokat próbáltam javasolni, hogy elmozduljunk egymás irányába, de meg kellett azt is vizsgálnom, hogy egyáltalán mi az, ami végrehajtható. Azt hiszem, hogy ezek a kompromisszumok olyanok, amikek, amikhez hozzájárulhatunk. A szavazólistát még finomítani kell, és akkor lehet majd ezzel sokkal könnyebben bánni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ketten kértek szót. Ferm úr és Brande asszony, Jens Geyer, és ki szeretne még hozzászólni? Hárman vannak jelenleg. Akkor először Fermúr. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevő elkötelezett munkáját. Igen, nehéz az anyaggal megfelelően bánni, és megpróbálunk a frakciók között kompromisszumot teremteni. Először is a pénzügyi eszközökről. Sajnos a Shadow, aki ezzel, az árnyékjelentéstől, aki ezzel foglalkozott, nem tudott itt lenni, úgyhogy megkért, hogy én adjam át az aggodalmai aggodalmait arra, amiatt aggódik, hogy a követelmények korlátozzák majd a pénzügyi eszközök hatáját, például nagyon nehéz lesz majd az európai befektetések ösztönzése, pedig a pénzügyi, pénzügyi eszközök használata a PPP-ben pontosan ezen múlik. Tehát a követelményeink néhánya meg fogja akadályozni a PPP-n belüli megfelelő befektetés befektetési tevékenysége. Egy másik dolog, amiről már korábban is szó volt, tulajdonképpen mi is a szándékunk itt. Most elhalasztottuk a szavazást erről, tehát szeptemberben lesz majd a szakbizottságban a szavazás, a plenárison pedig októberben. Szeretném megérteni, hogy mit akar a jelentéstevő. Szeretne egy teljes első olvasati szavazást úgy, hogy legyen benne egy állásfoglalás is, tehát egy, a parlament egy teljes első olvasati formát kíván, vagy csak az első olvasati megegyezésre számít, hiszen lehet, hogy az lenne jó, hogyha az első olvasatban meg szavazásra is kerülne sor, és utána kerül, kerülne a sor a tárgyalásra, tanácssal. Na most, ha jól értem, akkor a bizottság azt szeretné elérni, hogy a politikailag fontos transferek és az olyan transferek között tegyen különbséget, amelyek tulajdonképpen csak a végrehajtás felgyorsítását szolgálják, illetve rugalmasabbá teszik a költségvetést, viszont nem jelentkeznek politik, nem rendelkezzel politikai jelentőséggel. 19 hónapja él már a Lisszaboni szerződés, és ö, ö, mi úgy érezzük, hogy a korábbi szabályok jól működtek, most úgy tűnik, hogy ez az egész inkább visszalépést fog jelenteni. Nem fogadjuk el azt, hogy különbséget kell tenni az olyan transferek között, amelyek politikaibb jellegűek, és az olyanok között, amelyek technikaibb jellegűek. Szeretném megkérdezni a jelentéstevőt, hogy ez valóban, ezt valóban okosnak tartja-e. És saját munkánkba kértük, hogy amikor nagy, nagy mennyiségű transfer van, és ezeknek nincsen politikai jelentősége. Kérdezném, hogy akkor ez tényleg az egy, egyszerűsítés szellemében ö, fog végbe menni, hogy különbséget teszünk a politikai és nem politikai jellegűek között? Kompromisszumot kellene ö, elérni ebben a kérdésben. Tehát, hogy tegyünk-e különbséget a politikai jellegű és a nem politikai jellegű ö, transferek között? Mégül is Gressle asszony most erősítette meg, hogy a common understanding jellegét meg, akarjuk, meg akarják változtatni, egy sor új elemet mutatnak be ebben, például a delegációkkal kapcsolatos határidő bevezetését javasolják, ez pedig egy kicsit drámai változás, hiszen egy évvel ezelőtt készítettük el a Common Understanding-et, és hogyha most megváltoztatjuk a lényegét, a tartalmát, arra a politikai frakciók megegyezéséhez is szüksége, szükség van, arra, akik, a, tehát azokéra, akik annak idején részt vettek a döntésben, ugyanis e, ellenkező esetben akkor a parlament által már jóváhagyott dolgot kérdőjelezzük meg. Úgyhogy szeretném, hogyha ezekre a kérdésekre választ kapnánk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Ferm úr, Francesca Grantner. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőknek és legelsősorban Gressle asszonynak a munkáját. Mi frakciónk is megtekintette a kompromisszumokat, és különösen a hiba kockázatról szóló kompromisszumnak örül, és jónak tartja. A transferek kérdésében egyetértek az előttem szólóval. Az a kérdés, hogy ezt megtárgyaljuk-e vagy ne. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, hogyha új dolgokat vezetünk be, és van időnk, akkor jó lenne, hogyha vitát is tartanánk erről, nem csak egyszerűen frissítenénk. A 31-es cikke kapcsolatban, ami az átláthatóságról szól. Hogyha jól értem a kompromisszumát, ez azt jelenti, hogy nagyon sok dolog ágazatonként kerül majd eldöntésre, és ez emiatt attól tartok, hogy néhány szektorban nagyon kevés átláthatóság lesz, illetve hogy majd egyes területeken meg lesz az átláthatóság, de más területeken, például a mezőgazdaságon, mezőgazdaságnál pedig nem. Tehát az a kérdésem, hogy a mezőgazdasági ágazatoknál lehetséges lesz-e majd megtartani az átláthatóságot, és azt elveszítjük-e más ágazatokban, illetve hogy bármely ágazat olyan helyzetbe juthat-e, hogy az átláthatóság sérül. Aztán a 34-es cikkel kapcsolatban azt írta, hogy a, 30, azt, a, a szavaszólistán az szerepel, hogy a 38-as módosító és az AFET 3-as módosítója egy, megegyezik, de ez nem igaz, mert az egyik a férfi és nem, női nemmel kapcsolatos specifikus adatokról szól, a másik pedig nem egészen pontos, tehát tulajdonképpen van köztük különbség és a 33, 375-ös módosítóval kapcsolatban szintén van egy AFET 11-es módosító. Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik melyikről kellene először szavazni. Lehet, hogy mivel az AFET az túl, túl, túl terjed, túl megy az önmódosítóján, az lenne a jó, hogyha az övéket szavaznánk meg, az övékről szavaznánk először, és úgy, tehát megcserélnénk a sorrendet. Az 54-es cikk, érdek összeegyeztethetetlenség, itt is ezt is ellenőrizzük, és úgy érezzük, hogy itt nem pontosan a végrehajtási szabályokról van szó, tehát szeretném, hogyha tisztázná a jelentéstevő, hogy itt miért történt változás, illetve hogy a bizottság kérésére történt-e itt változtatás. Köszönöm. Francesca, Jens Geier. Köszönöm szépen. Jens Geier. Francesca volt az előttem szóló kolléganő utóneve, de ezt csak mellékesen mondom. Nos, tehát örülök, hogy még egyszer vitázhatunk erről a témáról, nagyon örülök a vitának. A munkacsoportunk a témában nem tudott ma szavazni, és így van még esély arra, hogy néhány dolgot azok következményeivel együtt átvilágítsunk. Egy gyakorlati megjegyzéssel kezdeném a pénzügyi eszközök tárgyában. Azt hiszem, hogy döntenünk kell ezt illetően, hogy mit is akarunk. Csak két éve dolgozom itt, és nem akartam költségvetés ellenőrző szakember lenni itt a parlamentben, de a szakmai előéletem és némi tapasztalatom a PPP projektekkel, ez eredményezte ezt. Németországban a politikában vitáztak arról, hogy hogyan lehet a költségvetési problémákat megoldani, az a gyakorlati tapasztalat, hogy a magán szférából csak akkor mennek be a PPP partnerségbe a szereplők, hogyha az állam garanciákat vállal, ugyanakkor viszont nyereséges a projekt. Tehát a magán pénz az, amit a legjobban védenek. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy magánberuházók belépjenek egy ilyen partnerségbe, akkor ez érthető is. Hogyha PPP projekteket akarunk, tehát hogyha meg akarjuk nyerni a magánszférából a partnereket, hogy befizessenek az ilyen projektekbe, akkor egy ilyen szabályozással ezt nem lehet elérni. Szerintem ezt szabályozni kell, de a feltétel, hogy ez működjön, ezt politikai szinten kell tisztázni. Különben az a probléma, hogy olyan szabályokat alkotunk, amelyek a PPP-t teljesen lehetetlenné teszik, mert nem lesz magánszférabeli partnerehez. Ez nem lehet politikai cél. Tehát, hogyha a PPP-t pénzügyi eszközként akarjuk, akkor figyelnünk kell a magánszférabeli szereplőkre, partnerekre, és a szabályozási lehetőségeire ezen projekteknek. Másodszorban a PPP projektek nem mm, mennek végbe gyorsan, sőt ellenkezőleg lassú lefutásúak, legalábbis a német tapasztalatok amellett szólnak, hogy a PPP projektek akkor sikeresek, hogyha a szerződéses kérdések a garanciavállalásról, a befizetésről és a többi már korábban a szerződésben úgy kerülnek szabályozásra, hogy utána ne kelljen bírósághoz fordulni tehát így megnyerjük a magánberuházókat, de ráfizetünk, mert a szerződés megalkotása során kétséges esetben minden esetben, amit csak elképzelhetünk egy ilyen projekt életében, minden ilyen esetre fel kell, hogy fegyvere, fegyverkezzünk. Hogyha valaki azt hiszi, hogy gyorsan megy ez, akkor téved. Persze, pénzt lehet ö, sporolni, hogyha közpénzeket mobilizálunk, de nem megy ez gyorsabban. És aztán mindenféleképpen hanyagságok merülhetnek fel, aztán ezekkel kapcsolatban emelünk panaszt, és aztán a PPP projektek mindig a bíróság elé kerülnek, amikor a garanciavállalás kérdéseiről kell ö, vitázni. Ez bizonyosan nem tesz jót. Ö, kettős értelemben, mert egyrésztről nem érjük el a, poli, a projekt céljait, és másrésztről pedig ez gondoskodik majd az újságokban a rossz szalag címekről. Aztán itt a kedvező hírekkel kezdeném, a másik témát illetően a nyolcas kompromisszumossal egyetértünk. Ez egy valódi kompromisszum, a kettes pontnál, a hetes bekezdésben itt van egy értelmezési probléma, amely a kérdés első részre vonatkozik itt nem az eddig fel nem használt pénzeket gondolják ebben a mondatban? Hogyha igen, akkor támogatni tudom ezt, hiszen jó lenne, hogy akkor az európai pénzek így visszakerülnének a tagállamokhoz. A második pontnál, illetve a második részben, in case no budgetary, stb. Ez ebben a mondatban, itt van egy kérdésem, és ezt a jelentéstevőhöz, illetve a bizottsághoz intézném, hogy ez a szerződésben, szerződésnek megfelel a kettes pontnál vagyok, a hetes bekezdésben, és a szöveg második részében, in case uh, of szavakkal kezdődő mondatban. Mit teszünk tehát, hogyha a brit kormány akarata ellenére uh, egy katasztrófa következik be költségvetési rendeletben, és már felhasználtuk a pénzeket, akkor itt megnézzük a ö, ki nem adott pénzeket, és abból fizetjük a humanitárius fellépéseket. Politikai szempontból ez nem probléma, de itt most olyan pénzeket értünk ez alatt, amik egyébként visszakerülnének a tagállamokhoz. Aztán ez a kettes pont második része mi történik akkor, hogyha nem találjuk meg ezt, ezt a pénzt az akkori költségvetésben, és a jelentéstevő azt javasolja, hogy a következő, a jövőbeli költségvetésekből hozzuk át ezeket a pénzeket, tehát a rákövetkező év költségvetéséből. Ez egy kompromisszum, és szobeli módosító a hetes számú, mégpedig a 13-as cikre vonatkozik. 23-as cikkre vonatkozik. Itt tehát a következő költségvetésből hoznánk ezeket a forrásokat, tehát a rákövetkező év költségvetéséből. Politikai szempontból egyetértek, csak hogy nem tudom, hogy ez megfelel a szerződésnek, és nem lenne jó egy olyan helyzetet átélni, hogy a jó szendék jó szendékkal lépünk ugyan fel, de esetleg utána hajótörést szenvedünk. És itt a részletes átcsoportosítási kérdéseknél Jöran Fern kérdését szeretném egy kicsit elmélyíteni. Rivelini kolléga és Gressle kolléga nő az 1A-ban szerintem szigorúbbra vonták a szabályokat. Az 1B-ben pedig elvették a szabályokat, és nem hiszem, hogy ez a költségvetés vezetés megkönnyítését eredményezi. Az 1D-ben az a problémám, hogy ezzel a megfogalmazással, amit kompromisszumnak választottak, angolul olvasom fel. Mm, between title chapters and articles if used for the purpose to which they have been assigned. Um, Was verbirgt sich dahinter? Mi rejlik a purpose, azaz a szándék szó mögött? Hogyha költségvetési számokból vezettem ezt le, akkor ez eh, itt különböző szándékok merülhetnek fel, és őszintén szólva a DA-nál örültem volna egy eh, magyarázatnak, hogy milyen új minőség ez, és mit érünk el ezzel, illetve milyen eseteket fedünk le ezáltal. Dank u. Zijn er nog collega's die... Eh, Vannak még kollégák, akik szeretnék eh, akik szeretnének kérdést feltenni? Igen, Verácki úr. Köszönöm, elnök úr. A pénzügyi eszközökkel kapcsolatban azt tudom mondani, Úgyhogy meghallgattam Rivellini úr prezentációját, és szeretnék ahhoz is hozzászólni, amit Gájer úr elmondott. A következőképpen néz ki a helyzet. Szeretnénk ö, további alapokat, illetve finanszírozást teremteni projektbondokon, projektkötvényeken keresztül. És szeretnénk az, az Európai Befektetési Banknak átadni a hatáskört arra, hogy ezeket a, ezeket a kötvényeket kiadja. De, hogyha hogyha ezt meg lehet tenni, akkor mi lesz ezeknek az eszközöknek a használatának a költsége. Lehet az is, hogy egy pályázatot kellene kiírni, és egy másik bankot kellene megbízni ezeknek az eszközöknek az ellenőrzésével. Azon kívül az is a kérdés, hogy ezek az eszközök hogy fognak kapcsolódni a a szocialisták által javasolt eurobondokhoz, ezek támogathatnák a következő pénzügyi keretre vonatkozó azáltal elképzelt projektet. A jelentéstevők azt mondják, hogy az Európai Bizottságtól nagyobb rugalmasságot várunk el annak érdekében, hogy a célkitűzéseinket e, meg, meg tudjuk valósítani. De hogyha már van egy javaslat, mi szerint? egy fejezeten belül át kell csoportosítani eszközöket, illetve egy szakaszokon belül kell átcsoportosítani, hát akkor lehet, hogy ez már túl sok rugalmasságot jelent. Tavaly nagyon nagy volt a szakadék a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok között és egyre növekszik annak a pénznek az összege, amelyet nem költenek el. Akkor nem lehet e- e- elképzelni, hogyha nagyobb rugalmasságot biztosítunk, akkor a fel nem használt forrásokat jobban ki tudjuk majd használni? Vagy az is lehet, hogy nem változna semmi meg pozitív irányba? Hát az a kérdés, hogy az ellenőrzési, az ellenőrzési jogkörünket meg tudjuk-e tartani. Dank u. Eh, Jan Mulder. Zijn er nog Köszönöm, Jan Mulder. És valaki esetleg még Jan Mulder után szólni kíván? Nem. Jó. I... Köszönöm szépen, nagyon tetszett amit Gressle asszony mondott, de azért van egy kérdésem. Az egyik fő vita az elkövetkezendő pénzügyi tervről az éppen arról folyik, hogy mi legyen az el nem költött, fel nem használt pénzekkel. Én készítettem egy javaslatot, hogy ez legyen része a jövő évi költségvetési vitának. A jelentés készítője azt javasolja, hogy ezt mint meghatározott bevételt, elkötelezett bevételt tekintsük. Ez jó, hát hogyha már egyszer kötelezettséget vállaltunk valamire, és abból megmarad, akkor ezt újra kellene kiosztani, de ugyanarra a célra, mert attól, hogy nem költöttük el, az nem, azt jelenti, nem jelenti azt, hogy a cél nem volt fel, jó. Tehát én azt mondanám, hogy inkább tegyük az általános tartalék alapba, ne pedig a, ugyanarra a célra tartsuk ismételten fenn. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e esetleg más kollega, aki hozzá kíván szólni? Az Európai Bizottság kíván-e reagálni a kérdésekre? Igen? Akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok hosszú hozzászólást tenni. Úgy gondolom, hogy azok az elemek, amelyek megemlítésre kerültek a különböző hozzászólásokban, nagyjából azoknak az aggodalmaknak adnak hangot, amelyek a bizottságot is foglalkoztatják. Először is az a kérdés, ami az időzítést illeti. Feljegyeztem a jelenlegi helyzetet, azt is feljegyeztem, hogy a parlamentnek a szándéka az, hogy szeptemberben szavazzanak a módosító indítványokról és egy állásfoglalási tervezetről. Számunkra ez rendkívül fontos. Több alkalommal is jeleztük, hogy azt szeretnénk, hogyha sikerülne politikai megállapodást elérni a tanács és a parlament között az év vége előtt és ez nem véletlenül van így. Nem véletlenül van így, mert szükségünk van arra, hogy egyértelműen világosan lássuk a hogyan továbbot. Tehát azt, hogy a parlament és a tanács megvizsgálja a különböző javaslatok egészét, az ágazati javaslatokat, amelyeket a bizottság fog előterjeszteni szeptember és az év vége között és fontos abban az esetben, hogyha biztosítani akarjuk a koherenciát az ágazati jogszabályok és a pénzügyi szabályzat között, akkor pontosan tudnunk kell, hogy milyen alapon is dolgozunk. Ez egy alapvetően fontos elem, különösen ahhoz, hogy ezt az egyszerűsítési célkitűzést meg tudjuk valósítani, amit valamennyien célként tűztünk ki azért, hogy a kedvezményezettek megfelelő kezelhető szabályok és egységes szabályok alapján tudjanak dolgozni. Tehát az időzítés, ahogy említettem, nagyon fontos a bizottság számára, hatékonysági okok miatt, nem pedig bürokratikus okok miatt, vagy azért, mert szeretnénk lezárni egy ügyet minél előbb. Egyáltalán nem erről van szó. A második dolog, voltak hozzászólások a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, illetve az átcsoportosításokról, és voltak a delegált aktusokról kapcsolatban is észrevételek. A pénzügyi kérdésekkel az a cél, szerintem mindenkinek az a célja, hogy sokszorozzuk meg a költségvetési lehetőségeinket a különböző pénzügyi eszközök segítségével. És ahogy mondani szokták, vagy mondta néhány hozzászóló, fontos, hogy ezek az eszközök kezelhetőek legyenek, használhatóak legyenek, hogyha kényszerzubbonyban vagyunk, és ezekkel kellene kezelni ezeket az eszközöket, akkor világos, hogy a tevékenységünk nagyon korlátozott lesz. És hogyha azt akarjuk, hogy ezek az eszközök meglegyenek, akkor ezt mindenekelőtt azért szeretnénk, legalábbis egyes esetekben is gondolok itt mindenekelőtt az eurókötvényekre, illetve az EU Project Bandra, tehát az eurókötvény projektre, akkor arról van szó, hogy a hiányokat kell áthidalni, tehát azokat a hiányokat, amelyek a piacokon jelentkeznek. Piacokkal dolgozunk, és pénzintézetekkel dolgozunk. Következésképpen az egyik központi ö, megfontolás az a biztonság, és az, amit a közhatalom nyújtani tud, az a biztonságnak a megerősítése azért, hogy ezt a lépést meg lehessen tenni, és így valóban ö, különböző infrastrukturális projektekben ö, garanciák segítségével be tudjanak lépni ezek a pénzek, és olyan korlátok között, amit a közösségi költségvetés előirányoz. Vagy klasszikusabb pénzügyi eszközökkel, olyanokkal, amelyeket itt megemlítettek. Szeretném ezzel kapcsolatban még elmondani egyébként, hogy történt utalás bizonyos pénzügyi eszközökre, amelyek úgy tűnik nem működnek igazán jól. A hivatkozás megtörtént, de olyan, olyan eszközökkel kapcsolatban, amelyek a megosztott kezelésben kerültek felhasználásra. Ez egy kicsit bonyolultabb dolog, mint a közvetlen pénzügyi kezelés esetében. Különösen az elmúlt években szükség volt arra nagyon sok tagállamban, hogy a nemzeti jogszabályokat átalakítsák éppen úgy, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket egyáltalán használni tudják. Tudomásom szerint ezeket az akadályokat nagyon nagy mértékben elhárították. Most nem szeretnék részletekbe menni a módosító indítványokkal kapcsolatban, illetve a pénzügyi eszközökkel, de az üzenet ezzel kapcsolatban az, amit többen is elmondtak, igyekezzünk elkerülni a merevséget. Term- eh, tökéletesen betartjuk az Európai Parlament vonatkozó jogot, eh, azt, hogy a parlamentnek joga van megvizsgálni azt, hogy mi történt a rendelkezésre bocsájtott pénzalapokkal. Azonban, hogyha ez a megközelítés eh, eh, rugalmatlanságot eredményez, akkor ezt felejtsük el, akkor felejtsük el a pénzügyi eszközöket. Nem lehet pénzügyi eszközöket létrehozni a gazdaságban a kockázatot vállalni, és ugyanakkor merevebbé tenni a munkánkat. A piacon nem lehet így dolgozni. Továbbá, elnök úr, vannak előrelépések, amelyeket sikerült megtenni az átcsoportosítások ter- területén. Azonban én szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amit volt alkalmunk már felemlegetni. Miért van szükség a pénzügyi rendelet felülvizsgálatának keretében visszatérni olyan rendelkezésekre, amelyek már eltűntek és egyszerűbb rendelkezésekkel kerültek helyettesítésre átmenetileg, aztán mindenki meg volt velük elégedve. Most nagyon őszintén kérdezem ezt a bizottság részé, részéről. Nagyon nehéz megérteni, hogy miért kell visszatérni a 6 hetes időtartamra, amikor már egyszer volt három hét. És a három héttel úgy tűnt, hogy mindenki elégedett és maga a története és az átcsoportosításoknak azt mutatják, hogyha megnézzük az elmúlt tíz évet, szerintem sosem volt probléma több tíz átcsoportosítással, három átcsoportosítás esetében voltak gondok, azaz epsilon szám az a teljes átcsoportosítás számhoz. Nagyon őszintén még egyszer kérdezem, hogy hol van itten az egyszerűsítés, és végezetül a delegált aktusokkal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt is történtek előrelépések, be kell tartani a common understandingnek a szabályait úgy, ahogy ezt a külön az intézmények letárgyalták egymás között. Ez alapvetően fontos. E tisztelt elnök úr, ezek voltak azok az észrevételek, amelyeket szerettem volna megtenni a vita keretében, és még egyszer ismétlem, a bizottságra számíthatnak, számíthatnak arra, hogy mi a lehetőségekhez mérten támogatásunkat adjuk minden olyan munkához, amit itt végeznek, és örülök, hogy igazi vita van a különböző elemekről, amelyek előttünk van, nevezetesen a pénzügyi eh, rendelet módosításával kapcsolatban. Foglalkozunk a tanács eh, munkájával is, azért, hogy segítsük közelíteni az álláspontokat a két intézmény között. És ezt tesszük annakban a szerepkörben, amivel rendelkezik a bizottság az együttes döntés keretében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Látom bizonyos kollégáim testbeszédén, hogy némi nyüzsgést keltett. Gressle asszony arcán minden esetre elég nagy érzelmeket láttam. Hát minden esetre egy sor kérdést került itt föltevésre. Az a kérdés, hogy most e, a két társ, tehát a két társ jelentés tevőtől a pénzügyi eszközökről, a PPP együttműködésről, a transferekkel kapcsolatban kellene választ kapnunk, aztán a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, az átláthatóságról, az érdek problémákról, aztán a nem, el nem kötött összegek kérdése is felmerült, a szavazólista is említésre került, és az időzítés, az időütem, ütemezés kérdése, úgyhogy elég sok kérdés volt, például az is, hogy első olvasati döntést kívánunk-e, kívánnak-e a jelentéstevők, stb. Melyik jelentéstevő szeretne először szólni? Esetleg a hölgynek adjuk meg először a szót. Köszönöm. Mindig érdekes ilyenfajta témákról beszélni. Göröm mert kezdem az eljárás. Mi jelentéstevők nyitottak vagyunk mindenre. Az idő szorít valójában, de a főigazgató úr azt hiszem, hogy ezt a dolgot ebben az évben lezárhatjuk. Nem ö, Látok azonban arra a lehetőséget, hogy az év végére kész legyünk, hogyha egy rendes második olvasatot akarunk csinálni, akkor egyáltalán nem. Tehát mindenre nyitottak vagyunk, de mindig is mondtam, hogy ez tulajdonképpen a fairness aktusa, hogy bekapcsoljuk a kollégákat, és amit a kollégák akarnak, az a mérce számunkra azt is el tudom képzelni, hogy egy korai második olvasat lesz, vagy hogy az állásfoglalásról nem szavazunk, és megpróbálunk a tanácssal tárgyalni, mert néhány nehéz dolgot még, e- még hallottunk, illetve a kompromisszumos csomagban olyan módosítók is vannak, amelyek újak, a költségvetési szakbizottság részéről, vagy Bőge úr részéről, az MFF csomaggal, Mulder kolléga szólt erről, tehát itt három teljesen különböző módosítót kell benyújtani, ezt valamennyien elfogadtuk, és ezt tárgyalási alapként odavetjük a tanács elé, aztán meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. Tehát itt akár a célhoz kötött bevételek, kiadások, akár az általános kiadások tekintetében vannak módosítók, de amit hallottam most az OLAF felügyelőbizottságáról, most ott már kaptam némi ízelítőt arról, hogy milyen fáradtságos lesz ez a folyamat. Itt nem arról van szó, hogy a csatát megnyerjük, még most jön a java, tehát épp azt hiszem, hogy nyitottak vagyunk, de azt tanácsolnám, hogy a plenárison megejtett szavazás után hagyjuk nyitva az állásfoglalást, és aztán kezdjünk el megbeszéléseket a tanácssal, illetve egymás között, hogy mérlegeljük, hogy mi megy és mi nem, és aztán próbáljunk meg a lehető leghamarabb készen lenni. Felvetődik a kérdés, hogy mindezt az MFF-hez kell kötni, hiszen ez valójában az egész történetnek a nehézsége hónapról hónapra ez egyáltalán nem válik, egyszerűbbé, hanem egyre bonyolultabb. Tehát a tanács elé egészen nyitottan lépjünk, mert csak akkor nyerhetünk végeredményben. A pénzügyi eszközöknél folytatni kell, a pénzügyi eszközöknél ö, olyan ö, eszközeink is vannak, amelyek adó paradicsomokban vannak, itt szintén van egy felügyeleti probléma, ezekről többet kellene tudnunk, jelenleg semmit nem tudunk, maga a bizottság sem tud ezekről semmit, hogy mi is történik a struktúrás alapokkal, erről a bizottság sem tud semmit, nehezen gyűjti be az információkat, az ideig érvényes struktúrás alapoknál nem volt beszámolási kötelezettség a pénzügyi eszközök tekintetében, 5 milliárd euróról van itt szó, és aztán itt van a 2010-es évvel kapcsolatos mentesítés, és jó lett volna erről valamit tudni. Tehát itt vannak egyébként nagyon lényeges bizottsági nem hivatalos dokumentumok, és ez csak két-három kis pont, amit most megemlítettem. Tehát ezek a dolgok a bizottság dokumentumaira mennek vissza, és nekem erős kétségeim vannak, hogy a bizottsági dokumentumok helyesen tálalják-e a problémákat, főként azért, mert láttam, hogy a bizottság a tanácsot sokkal jobban ellátja információkkal, mint minket a bizottságtól a tanácshoz érkező dokumentumok sokkal-sokkal jobbak, mint amiket mi kapunk. Szeretném felvetni a kérd, ö, foglalkozni a kérdéssel az átcsoportosításokat, illetően Jenszerről még egymás között vitázhatunk. A hetes az csupán a költségvetésre vonatkozik, tehát nem arra, ami fennmarad. Itt csak olyan forrásokat értünk ez alatt, amelyeket ide-oda tologatnak az év során, mert valami nem működött megfelelően. A hetes módosító szövege lényegében a költségvetésre rendelt új régi, szöveg, régi szövege, és az új elemek azok, amiket mi hozzáfűztünk, megpróbáltunk megpróbáltuk azt elérni, amit, ami célunk, azaz az egyszerűsítést, és a parlament jogainak megőrzését. Itt a küszöbértékeket változtattuk meg, a százalék arányokat, és lényegesen megvált megváltoztattuk a hat hétre való le egyszerűsítést, egységesítést, mert a három hét az nagyon nehéz, hiszen itt van például a nyári szünet, tehát a három héttel problémánk volt, a Költségvetési Szakbizottság nem ülésezik ilyen gyakran, és éppen ezért a hat hetet javasoltuk, ez észszerűbbnek tűnik a munkaritmusunkat is tekintetbe véve. Azt is mondtuk, hogy a bizottság fő nehézsége a fordítás, éppen ezért jó, hogyha munkadokumentumokat készítenek egy vagy három nyelven, akár, és ez talán a dolgokat tovább egyszerűsíti. A bizottsági javaslatában az infotranszferek azok megszűntek, a 23-as és a 24-es cikk közötti különbség megszűnt, és itt az egyetlen új pont a három hétre vonatkozik, a 100 millió euró a kifizetések tekintetében nagyon soknak tűnik. Mi egy olyan eljárást javasoltunk, amely nagyon egyszerű, ahol azt mondjuk, hogy itt kifogást emelhetünk, és csak arról van vita, hogy előzetesen van-e lehetőség arra, hogy kifogást emeljünk, vagy sem. Erről vitázunk mindössze. Szerintem kifogást kellene tudnunk emelni kétség esetén, hogyha ezt akarjuk. És a munkadokumentumban be is mutattam a júniusi 21-i munkadokumentumban az átcsoportosítások tárgyában, hogy mi mindig időben tettünk mindent. Kérem, hogy a kollégák még egyszer olvassák át ezt a munkadokumentumot. Ez bemutatja, hogy mi létezett 2009-ig a megállapodások tekintetében, illetve milyenek a bizottság 2010-es javaslatai. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a 2010-es javaslatot illetően egy, egy főigazgatóság címe alatt lehetséges a forrásokat ide-oda tologatni, a kifizetéseknél a címek szintjén vagyunk, és ez egy nagyon messze menő beavatkozás vagy hatáskör a bizottság részére. Akkor nincs is szükség költségvetési tervre. Meg is pórolhatjuk ezt az erőfeszítést a költségvetési szakbizottságnál, hiszen ennek egészen egyszerűen nincs értelme. Sokkal csekélyebb összegeket tologatunk ide-oda, erről ö, ö, szavazunk a plenárison, tanácskozunk a tanácssal. Tehát ez a két dolog egyszerűen nem élik össze, éppen ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy legyünk következetesebbek a saját álláspontunkhoz. És ugyanez érvényes a bilaterális kérdésekre, és a common understanding egy jogi szolgálatok közötti megállapodás volt, soha nem került a plenáris elé. Ami a plenáris elé került, ez a Sayer jelentés, amelyet valamennyien megszavaztunk 95%-os többséggel, és ez jóval túlmegy a common understanding-en, Kérem a kollégákat, hogy tanulmányozzák ezt a common understanding-et, amely egyáltalán nem azokat a problémákat tárgyalja, amikkel mi szembesülünk. Ezt a common understanding-et ki kell egészíteni. A kettes pontja opciókat is tartalmaz, azt illetően, hogy milyen hosszú lehet egy felhatalmazás. Mi azt mondtuk, hogy három év. A költségvetési rendeletben javasoltuk, hogy újabb három évvel lehessen ezt meg hosszabbítani, de a három éves fő szabályt nem tudom korlátozni. Nem lehet ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat ö, olyan tenni, hogy ne legyen időbeli korlát. Ez a két dolog tehát egymással összefügg, hogyha valaki elolvassa a Common Understanding-et, és a múlt héten Léne úrral sokáig beszélgettünk erről, a Common Understandingben szinte semmi nem szerepel, nem oldja meg a problémáinkat. Nézzék meg ezt a táblázatot, ami megnézi, hogy a Common Understandingben, a bizottsági javaslatban, illetve a mi javaslatunkban mi szerepel, az együttdöntési szolgálat tárgyában az Európai Parlamentben. Tehát semmit nem teszünk, ami ne lenne engedélyezett, vagy ami nem lenne szükséges de itt az apróbetűs részben arról van szó, hogy hogyan is látjuk ezt az egész helyzetet parlamentként. Nem szeretném ezt a common understandinget utolsó érvként használni, ez nem kötelező érvényű, és azzal, amit bemutattak, ahhoz ennek semmi köze nincs. 31-es cikk, átláthatóság Brandner asszony, Franciska kérdésedet a szavazólista tárgyában még ellenőrözni nem kell, majd mailben válaszolok. A 31-es cikk volt egy nagyon nehéz ülés, az adatvédelmi biztosról szavaztunk erről, és már kifejeztem ott is az aggodalmamat, hogy mindenki azt csinál, amit akar ebben a házban, ha ez így történik, akkor ez káoszhoz vezet. Az agrár alapok az elsők, ahol nem akarják közíteni ezeket az adatokat, amit benyújtottunk, már az is elég nehéz, nehézkes volt. Van egy európai bírósági ítélet a közététellel kapcsolatban, és ezzel kell tovább dolgoznunk. Az a benyomásom, hogy a bizottság jogi szolgálata nagy érdeket fűz a közétételhez. Nem akarjuk azt elveszíteni, amiért eddig harcoltunk. Ez probléma kétségkívül. Liberecki kolléga mindig érdekes gondolatmeneteket oszt meg itt velünk. Köszönöm szépen. Egyes kérdésekben kevesebb a hatáskörünk, az ellenőrzési jogunk, és kérdés, hogy mennyit akarunk még szándékosan leadni ezekből. Azt hiszem, hogy ez egy fontos vita el kell mondanom, hogy jelentéstevőként nyitott vagyok a kérdésekre, akkor is, hogyha a, szabadságra vagy a szavazólistával kapcsolatos kérdések, ezek szabadságom alatt is nyitott vagyok, rendszeresen megnézem a mélyeimet, és a következő ülésünk tehát szeptember elején lesz, aztán ott van a Strasburgi első plenáris hét, és akkor az utolsó kérdéseket még tisztázni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rivellini úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Gressle kolléga már rendkívül világosan szólt válaszában, és egyébként felvetett egy fontos érvet. Szeptemberre halasztottuk a szavazást, tehát van még idő arra, hogy egyes témákról akár mailben eszmét cseréljünk. Néhány észrevételt én is hagyd tegyek a feltett kérdésekkel kapcsolatosan szeretnék az utolsó kijelentéstől kiindulni, amelyet a bizottság tett a pénzügyi eszközökre vonatkozóan, amikor is gyakorlatilag azt kérte, hogy ne legyenek kényszer zubbonyok a pénzügyi eszközök tekintetében, ezek legyenek egyszerűen kezelhetőek, rendkívül hasznosak és gyorsak. Tehát ne változtassuk ezeket 200 úbonyokák értékült ők. Nem hiszem, hogy van egy harmadik út ezen két szélsőség között, mert biztos, hogy kell lennie egy ellenőrzésnek is az anarchiával szemben is. Ahhoz kapcsolódva, amit Gressler asszony mondott, kérdezem a bizottságot, hogy valahogy korszerűsítse a 2010-es nem hivatalos dokumentumait, hogy a parlament világosabb képet kaphasson arról, hogy hogyan fektetik be a pénzeket a pénzügyi eszközökbe. Nem szeretnénk zubbony tenni ezekre a pénzügyi eszközökre, mindenféleképpen majd át fogom adni a megfelelő információkat, hogy jó munkát végezhessünk, de hogyha nincsenek jó információink, akkor nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy dolgozzunk. Tehát Gressel kollégához kapcsolódva azt mondom, hogy várom ezeket a naprakész adatokat, ami pedig a kiosztott forrásokat illeti. Azt hiszem, hogy az okokat nem hagyhatjuk figyelemmen kívül, és hogyha nem ért el az alap vagy a forrásod célját, akkor nem mondhatjuk, hogy az a cél időt múltá vált. Tehát a források kiosztása ezen missziókra vagy célkitűzésekre azt hiszem, hogy megfelelő, azért is, hogy ne penalizáljunk egyes régiókat vagy struktúrákat, amelyek forrásai esetleg nem elegendőek. Egyetértek a kollégával, azt hiszem, hogy a hetes kompromisszum, a 23-as cikk még gondosabb elemzést igényel, hogy megnézzük, hogy az megfelele a szerződésnek, és a szavazásra vonatkozóan teljes mértékben egyetértek a kollégával. Talán Helyes lenne egy teljes szavazás első olvasatban, hogy aztán jobban tudjunk tárgyalni a későbbiekben. A többi kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy Gressler kolléganő már elég pontosan válaszolt. Az elcsoportosításokra vonatkozóan szeretném pontosítani, hogy a javaslatunkban különbséget teszünk az eljárás meggyorsítása között és a politikai eljárások között van egyfajta különbségtétel, de természetesen ezzel kapcsolatban még mélyebben megvizsgálhatjuk a témát, meghallgatjuk a tanácsot, illetve a, meghallgatjuk a kollégák tanácsát. Köszönöm, elnök úr. Ehm, Köszönöm szépen, Evelini úr. Mindenkinek minden kérdését megválaszolták? Mindenki elégedett? Gressle asszonynak adom meg még utoljára a szót. A számvevőszéket illetően megkérdezhetnénk, hogy mi a helyzet a pénzügyi eszközök végrehajtásával 2010-ben. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek? Én nem láttam eddig erre vonatkozó adatokat. Ik eh, kijk richting Rekenkamer. Megnézem a számvevőszék eh, képviselőjét, hogy vajon van-e hozzátenni valója. Van valaki, aki úgy érzi, hogy fölkészült ehhez? Igen? Jó. Köszönöm. Tehát a 2010-es költségvetési rendelet jött át így fordításba, tolmácsoláson keresztül, úgyhogy szeretném, ha megismételnénk még egyszer a kérdést. Tehát a tapasztalatok a pénzügyi eszközökkel a 2010-es évben hiszen a tapasztalatok mindig jók, hogyha szabályokat alkotunk, hiszen ezeket figyelembe tudjuk venni. Tehát megpróbálunk megfelelő jogalkotók lenni. Köszönöm. Duidelijk. Rekenkamer? It's, it's, um, I don't think I can go into, into very much detail. Azt hiszem, hogy nem nagyon tudok részletesen szólni erről a témáról esetleg általánosabb értelemben el tudom mondani, hogy a módosító javaslatok sok nagy száma politikai feltételt is von magával. A számbevőszék számára az a fontos, hogy az elszámoltathatósága nagyon erős legyen a, pénzügyi eszközök használatának, tehát valamiféle garancia kellene a rendeletben, és hogyha ez megvan, akkor előrelépésnek lehet tekinteni, de a számbevőszék véleménye szerint ez nem eléggé nagy előrelépés. Szeretnénk, hogyha egy kicsit robusztusabb keret lenne erre, tehát az a kérdés, hogy az unió, mennyi ideig az uniója a pénz, és mikor lesz a, a kedvezményezetté, és hogy milyen fajta források lesznek majd elköltve. Nagyon fontos a pénzügyi eszközök szempontjából, hogy tudjuk, hogy hogy hogy, áll, hogy teremtjük elő ezeket a forrásokat, és milyen módon költjük el, és nagyon fontos az is, hogy milyen teljesítménnyel küld, költötték el ezeket a pénzeket, nyilván ez is mindenkinek az érdekében áll. Tehát ezek a problémák azok, amiket szeretnénk, hogyha az új költségvetési rendelet kezelne, és úgy érezzük, hogy még nem tökéletes ebből a szempontból a javaslat. Úgyhogy egyelőre üdvözöljük a javaslatot, de szeretnénk, hogyha egy kicsit hangsúlyosabbak lennének ezek a kérdések. Rendben van, Gressle asszony bólogat. Debat délnam. Van még megjegyzés? Akkor mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a részvételt, a szavazást szeptember 22-ére egy eh, Strasburgi hétfő estére tettük egyelőre, de ezt még majd meg kell erősíteni. Rivellini asszony. Presidente. Elnézést, elnök úr. Az elmúlt napokban ez lesz most már a hetedik dátum, ez a 20-21-29, még adjanak egy új dátumot, és az is alkalmazkodunk, de hogyha nem, akkor már egyszerűen megölünk ettől sok dátumtól. probléma is dat we, a federalitáriát próbált vooral de twee, de twee co Az a probléma, hogy a titkárság próbált meg, megpróbált egy olyan dátumot találni, amely mind a két társ jelentéstevőnek megfelel. Szerintem is ez a minimum, mivel hogy ez a két ember dolgozott legtöbbet a jelentésem. Tehát én azt szeretném javasolni, hogy egy olyan megfelelő dátumot találjunk, ami mind a kettőknek megfelel, és akkor ezt önöknek elküldjük, és e- ezzel fogjuk megerősíteni a dátumot. Akkor most be is rekeztem a Költségvetési és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság együttes ülését, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság ellenő, ülésével folytatjuk egy pár perces szünet után, hogy aki el akarja hagyni a termet, annak erre legyen lehetősége, mert különben nem fogjuk tudni megtartani a szavazást. Tehát két perces szünet következik.